a elfogadottnak tekinti, annak alapján, amelyet, hogyha legalább 40 képviselő vagy 24 órán belül valaki benyújtja. A jegyzőkönyv, ezen ülés jegyzőkönyve tartalmazza ennek a beadványnak a címét is. Két írásos nyilatkozatot nyújtottak be a parlament többségei, a parlamenti képviselők többsége, 2016 7-es számú nyilatkozat a, a bántalmazásra fenyegetett gyermekekkel kapcsolatos sürgősségi lépések. Dehovszki és további 18 képviselő nyújtotta be a beadványt, 465 támogató aláírást szerzett a beadvány. Caputo kollega által benyújtott 8 2016-os diabétészre vonatkozó írásos nyilatkozatot 26 egyéb képviselővel írták alá, 405 támogató aláírással. Az aláírók nevével a beadványokat a címzetteknek továbbítottuk, és a